Az elnök. Akkor újra belekezdünk az ülésből. Mindenkinek elérhető a jegyzőkönyv. Van-e valakinek ellenvetése? Hogyha nincsen, akkor jóvá hagyom a jegyzőkönyvet. A következő napi rendi pont az emberi jogi kérdések emberi jogi ügyek, sürgősség, és Duran asszonynak adom meg a szót két percre.